Bon, bah, écoutez, moi, je... Nos, szeretném először is kifejezni örömömet a fölött, hogy ideiglenesen elnökölök ebben a bizottságban. A napi rend szerint először is a mezőgazdasági és a vidékfejlesztési bizottságnak az elnöksége alakul meg, aztán az elnök és az alelnökök megválasztása következik. Azt hiszem, hogy szavazóképesek vagyunk, tehát megvan a kórum, ugyanis tele van a terem. Mindenki örömmel találkozik a többiekkel. Tehát felteszem a kérdést egyszerűen, hogy... Kérdezem, hogy született-e jelölés a mezőgazdasági szakbizottság elnöketére, Igen, a szocialisták jelölték De Castro képviselőt. Ő tudja ugye, hogy őt jelölték. Kérdezem másodszorra is, hogy van-e egyéb jelölt? Van-e egyéb jelölés elnöki posztra? Donc il n'y a qu'un seul candidat, c'est M. Di Castro. Akkor nincsen több eh, jelölt, de Castro képviselő a jelölt, aki kitöltötte a vagyonnyilatkozatát, úgyhogy minden rendben van. És azt javaslom, hogy eh, válasszuk meg De Castro urat közfelkiáltással. Ha csak nem kéri valaki, hogy titkosan szavazzunk. Azt javaslom, hogy szavazzuk meg őt, válasszuk meg közfelkiáltással. Et je vais donc lui céder la place euh, avec beaucoup de... Nagy örömmel adom át a helyemet De Castro úrnak, és most már neki kell dolgozni, a rávár a munka. Bene. Grazie della fiducia. Köszönöm szépen. Kezdjük is el a munkát. Választjuk meg az alelnököket. Választjuk meg először az első alelnököt. Arról tájékoztattak, hogy az Európai Néppárt Nikulescu urat jelölte meg első, az első alelnöki posztra. Nikolescu elfogadja ezt a jelölést? Tudom, hogy Nikulescu úr kitöltötte a vagyonnyilatkozatot. Akkor most felteszem a kérdést. Vannak-e elébb jelölések az első alelnöki posztra? Hogyha nincsenek egyéb jelöltek, akkor Nikulescu urat válasszuk meg elő az első alelnökünk. Prego, onorevole Nicelescu. Kérem Niculescu urat, hogy foglaljon itt helyet mellettem. Procediamo all'elezione del secondo vicepresidente. Most következik a második alelnök megválasztása. A zöld frakció Bové urat jelölte második alelnöknek. Bové úr, elfogadja ezt a jelölést? Bové úr esetében is igaz az, hogy kitöltötte a vagyonnyilatkozatot. Kérdezem, vannak-e egyéb jelölések a második alelnöki posztra? Látom, hogy nincsen egyéb jelöltünk, ezért Bové úr urat ezennel a második alelnöknek nyilvánítom. E Bové di a... Kérem Bové urat, hogy foglaljon helyet Nikolescu úr mellett. Ez nem elvénye. Következik a harmadik alelnök megválasztása. Sono stato informato che il gruppo ECR az ECR frakció Wojciechowski urat jelölte meg harmadik alelnökként. Kérdezem Wojciechowski urat, hogy elfogadja a jelölést. Remélem jól lehetettem ki a nevét, mondja az elnök. Wojciechowski. Wojciechowski úr kitöltötte a vagyonnyilatkozatát. Ismételten felteszem a kérdést, vannak -e egyéb jelölések, jelöltek a harmadik alelnöki posztra? Nincsenek, úgy látom. Akkor közfelkiáltással válasszuk meg Bolcsovszki urat a szakbizottságunk harmadik alelnöki posztjára. Voglio accomodarsi accanto all'onorevole. Kérem, hogy foglaljon itt helyet Bové úr mellett. Végezetül a negyedik alelnök megválasztása következik. A stato informato che il gruppo ALDE az ALDE frakció Polsen asszonyt nevezte meg negyedik alelnöknek, negyedik alelnök jelölnek. Polsen asszony elfogadja jelölést? So che l'onorevole Polsen asszony is kitöltötte a vagyonnyilatkozatot. Kérdezem, hogy van-e egyéb jelölés a negyedik alelnöki posztra? nincs jó, akkor Holzer asszony a negyedik alelnöke ennek a szakbizottságnak. Kérem, hogy foglaljon itt helyet Wojciechowski úr mellett. Abbiamo completato questa rapida istituzione del gruppo. Egészen röviden és rövid, rövid idő alatt megalakítottuk tehát az elnökséget. Lenne néhány egész rövid észrevételem, mielőtt lezárnánk az ülést. Ugye mindenki itt van. Gentili kollége e gentili... Kedves kollégák! Számomra nagyon nagy megtiszteltetés, hogy az önök bizalmát élvezhetem, és elláthatom az Európai Parlament mezőgazdasági szakbizottságának elnökségét. Nagyon nagy megtiszteltetés személyemnek az, hogy bizalmat helyeztem belét, és a lehető legnagyobb eltökéltséggel és energiával fog dolgozni, mint elnök. Nagyon fontos lenne, hogy nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk minden olyan gondolatra, amit a szakbizottságban, illetve nagyon fontos az, hogy hozzátegyünk minél többet az európai döntésekhez. A együttdöntési eljárás megerősíti az Európai Parlament szerepkörét ennek a nagy presztízsű intézmény, ez a nagy presztízsű intézmény ezáltal visszakapja azokat a jogokat, amelyek megilletik őt, hiszen az állampolgárok rajta keresztül fejezik ki véleményüket. Olyan jogokat kap tehát az Európai Parlament, amelyek régebben kizárólag a tanácsot illették. Ma az az Európai Parlament megválasztott képviselőinek szerepe sokkal fontosabbá vált, ezért is fontos az, hogy pontosan milyen személyek ülnek itt a szakbizottságban. Demokratikus választások eredményeként ülnek kint önök, hiszen az európai polgárok választották meg önöket. Nagyon fontos az is, hogy az európai identitást megerősítsük, ezekben az, ezekben az években az lenne a célunk, hogy elmondjuk azt, hogy ez mindannyiunk közös öröksége. Tehát mindannyiunknak részt kell venni a döntésekben, és nagyon fontos az, hogy az európai szakpolitikák kompetenciái pontosan meghatározzuk. Nagyon oda fogok erre figyelni, és konkrét döntéseket kell, véleményeket kell formálnunk. Ez az elkövetkezendő öt éves ciklus nagyon fontos lesz Európa jövőjére szempontjából. A választások időszakát érjük meg, a döntések időszakát. Azon döntéseket, amelyeket most hozunk meg az elkövetkezendő öt év során, később nagyon nagy fontosságot kapnak meg. Tehát meg, egyértelműen meg kell fogalmaznunk a közös, a közös mezőgazdasági politika formáját és céljait a 2013-as időszak utára vonatkozóan. Nagyon fontos feladatot kell tehát ellátnunk, kedves kollégák. El kell gondolkoznunk számos kérdésen, és miután tudjuk, hogy Európa nagyon modern és fenntartható gazdaságot próbál meg, megalakítani a jövőben, nekünk is az a feladatunk, hogy ez, ebben segítsünk. Nekem, mint a szakbizottság elnökének feladatom, hogy ebben főszerepet játszott, és biztos vagyok abban, hogy önök mindannyian örömmel vesznek részt ezenben. Köszönöm